Goedemiddag, collega's. Jó napot, képviselőtársaim. Üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön. A Költségvetés Rendezési Bizottság ülésén. A napi rendtervezet van önök előtt. Volt egy bejelentés korábban, mi szerint az én átmeneti elnökségem véget ér. Tudnék a liberális frakció végre sikere járt abban, hogy jelölt egy elnök ki személyt. Úgyhogy kezdjük ezzel a napirendi ponttal a mai ülésünket, mert nagyban megkönnyíteni a szakbizottság munkáját, hogyha már az új elnöki felállásban haladhatnánk tovább, például a szavazást is az újonnan megválasztott elnök vezérletével végeznénk. A szabályok érvényét fenn kell tartanunk. Először azt kell megnéznünk, hogy megvan-e az a többség, mely révén döntésképesek vagyunk. A tagok, szabadsági tagok egy negyede kell, hogy jelen legyen, hogy meglegyen a kvórum. Kérdés, hogy megvan-e a nyolc képviselő, mármint szabadsági tag, ha körülnézek, többet is látok, úgyhogy megvan a határozat képes létszám. Akkor bejelentem egy új elnök jelölt személyét, a liberális frakció Jan Muldert jelölt erre a posztra, posztra aki itt a második sorban foglal a helyet előttünk. Őt frakció vagy egy bizonyos számú képviselő jelölheti, az ALDE jelölte tehát a szabályoknak megfelelően. Jan Mulderhez fordulok, vajon elfogadja a jelölést? Um... Elfogadom. Rendben. Ez esetben bejelentem, hogy a titkárság megvizsgálta, hogy Mulder úr vajon kielégíti az összes olyan követelményt, amely az elnöki poszthoz kapcsolódik. Be, beadta például a, a vagyonnyilatkozatát, és a titkárság ellenőrizte, a parlament weboldalán ott van nyilvánosan a képviselő vagyon bevallása, tehát e tekintetben is megfelel a formális követelményeknek, így módon érvényes a jelölése. A demokrácia szabályai szerint szeretném megkérdezni, van-e más jelölt a Kokobu elnöki posztjára? Tehát van-e más jelölés? Nincs. Akkor ez esetben Mulder úr, az egyetlen jelöltünk, most, ha csak egy hatoda a szakbizottság tagjainak nem ellenzi a jelölést, és nem látom, hogy a tagok hatoda jelezne ilyet, akkor megválaszthatjuk Mulder urat új elnökként közfelkiáltással, közfelkiáltással megválasztott. Dan uh, zou ik de heer Mulder willen vragen om, uh, om... Köszönöm szépen. Ez esetben Mulder urat arra kérem, hogy foglalja is el az elnöki helyet, amelyet én most szabaddá teszek. Hadd ragadjam meg ezt az alkalmat arra, hogy nagyon örülök annak, hogy Mulder úr lesz a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság elnöke. Talán önök közül sokan nem tudják, de hosszú évek óta dolgozik ebben a szakbizottságban, bár nem a legrégebbi, nem, ugye nem a legidősebb tagunk, de az évek számát tekintve, az itt öltött éveit számát tekintve, mondhatjuk, 15 éve folyamatosan tagja a szakbizottságnak, figyelemmel kísérte annak érdekes történetét, részt vett a csalás ellenes átmeneti bizottság munkájában is nagyon aktívan több területen dolgozott a szakbizottság körében, úgyhogy mindenképpen érdemes erre a posztra. Geyer úr kér szót. Csak én is jó kívánságokat szerettem volna, szerettem volna átadni Jannak. Nagyra értékelem a munkáját, frakcióm nevében üdvözlöm, és bár hozzáteszem, hogy a szakbizottsági elnöki teendőket örömteli okoknál fogva adod le a következő munkád miatt, mondhatjuk ezt. Köszönöm a munkádat a frakció nevében is, mint átmeneti helyettes elnök ki munkádat. once again, I, uh... Köszönöm. Szeretném még egyszer megköszönni a bizalmukat, hogy megválasztottak erre a posztra. Olyan elnök szeretnék lenni, aki a szakbizottságban mindenki nek megengedi, hogy éljen azzal a jogával, hogy felszólaljon. Alapvető fontosságú a mi szakbizottságunk, az Európai Parlamentben, és a, fő munkánk az, hogy megszüntessük azt, hogy a parlamentet alábecsüljék, mint költségvetési jogalkotót. Ez a következő hónapokra és munkákra is elég munkát ad majd. Nem készültem voltak épp eh, az elnöki posztra, meg arra, hogy megválasztanunk, hogy délután ötkor el is kell menjek, mert Hollandiában van, szólít a munkám, ezt nem tudtam ö, lemondani, de a kiváló elődömmel már lerendeztem, hogy ötkor megint visszaveszi átmenetileg a elnöki széket. Hadd köszönjem meg az ügy, ügyvezető vagy ügyvívő elnöknek is, hogy milyen kiválóan végezte az elmúlt hónapban a munkát, amikor hivatalos elnöke nem volt a szakbizottságnak, köszönet illeti érte. Akkor viszont haladjunk tovább az eredeti napi rendünk szerint. Jóvá kell hagyjuk először a napi rendet? Jól hajtuk még? Nem hajtuk még jóvá. Akkor mindenek előtt, ugye megkapták a napi rendet mindannyian, van-e valakinek hozzávetése, hozzászólása, ellenvetése a napi Nincsen. Akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük és a hármas napirendi ponttal folytathatjuk a 2009-es évi mentesítéssel. Geyer úr kapja meg a szót először. Köszönöm szépen. Azt kértem, hogy mielőtt fontos szavazásokat kezdünk, egy eszmecserét is folytathassunk ezekkel kapcsolatban, illetve észrevételezzük az eddigi teendőinket. A múltban nagyon határozottan foglalkoztunk azzal a helyzettel, hogy a tanács a mentősítő szükséges dokumentumokat nem bocsánat, a rendelkezésünkre. Ez komoly kifogásunk volt. A munkacsoportomban kell, hogy támogassuk azt a jogi felfogadást, felfogást, miszerint az Európai Parlament mentesítési hatóság, és ennek megfelelően kell, hogy a szerződések alapján is a ö, feladatot kap ebben, és nem fogadhatjuk el ilyenként sem, hogy a tanács nem támogatja ebbeli munkánkat a dokumentumok rendelkezésre bocsátásával. Rivelini urat támogatjuk tehát a mai szavazás során abban a javaslatában, hogy a, a, a tanács egészétnek ne adjunk mentesítést. Ugyanakkor a koordinátorok körében meg kell ragadjuk az alkalmat, hogy a többi frakcióban ülő képviselőtársunk véleményét is meghallgassuk. A tanácsra tettünk egy, egy tárgyalási ajánlást, a tanács azt mondta, hogy ők nem jelölnek tárgyaló felet, így nem tudtunk tovább lépni. A szakbizottságon belül némleg eltérnek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy ezzel a tárgyalási ajánlattal mit csináljunk. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy hogy ne tárgyaljunk, mások meg azt mondják, hogy az eljárás rendet kell megbeszéljük először. Jeleztük, hogy az eljárásról szerintünk beszélni kell, arról tárgyalni kell az eljárásrendről. Tehát, hogyha lesz alkalmunk ezt mélyében megtárgyalni, a szakbizottság körében, vagy még inkább a koordináták körében, akkor a többi frakció véleménye felé is nyitottak leszünk, el kell gondolkoznunk azon, hogy vajon elfogadjuk-e a tárgyalási ajánlatot, jeleztem, hogy ezt helyesnek tartanám, ám mielőtt a plenárison végső döntést hozunk, komolyan elgondolkozunk közösen a tárgyalás tervezett menetéről. Ennyit szerettem volna kiegészítésképpen elmondani. Köszönöm, Greszle asszony szó. Köszönöm. A mi szempontunkból semmi újdonság nincs. A tanács 32 válasz, kérdése nem válaszolt, ezekre szükség van ezekre a válaszokra, tehát nem tudjuk, hogy miről is kéne tárgyalni voltak éppen, hiszen végül is, ha az egész egy, egy csak egy gentleman's agreement-ben öltene testet, az abból nem tudunk kiutat találni. A tanács azt mondja, hogy a normál ügymenet szerint kell vinni a dolgokat, ami aztán lehet, hogy vezet, hogy nem adunk mentesítést, illetve azt éleznünk kell, hogy a kérdéseinkre valódott válaszadást nem lehet kikerülni, nem, ezt nem tudják megúszni. Egyébként más feltételekről lehet tárgyalni. Az Európai Bizottsággal már régóta egyezkedünk az, azon, hogy mit tegyünk, meglátjuk, hogy a jövőbeli tanácsi mentesítések ugye hogyan alakul majd. Tak, formand. Zálecki úr következik. Köszönöm. Egyetértek Ingeborgal. Fontos, hogy ragaszkodjunk az eredeti álláspontunkhoz. Nem a parlament nem akarta tanácssal tárgyalni, többször felhívtuk a tanácsot, hogy legyen szíves és tárgyaljon velünk. Nem arról van szó, hogy valaki hajlandó tárgyalni vagy sem, hanem arról is, hogy mindenféle feltételeket szabnak arról, hogy miről kell tárgyalni, hogyan zajlanak ezek a tárgyalások. Szerintem most itt nálunk a labda, mi uraljuk a helyzetet, és megköszönöm a parlamenti jogi szolgálatnak az anyagát. Ebben az anyagból nagyon, ebből az anyagból nagyon világos, a kitűnik, hogy hogyan lehet itt most előre haladni. Például föltehetjük a kérdéseket, amelyeket a tanács nem hajlandó megválaszolni. Tehát ezeket a kérdéseket föltehetjük majd a bizottság mentesítési folyamatában, és a bizottságnak értesíteni kell bennünket arról, hogy válaszolnak-e a kérdésekre, vagy pedig a bizottság véleménye szerint ezt a tanácsnak kell megtenni. Tehát szerintem az álláspontunk nagyon világos. Egyáltalán semmi okunk arra, hogy megváltoztassuk. Ha a tanács tárgyalni kíván velünk, akkor készen állunk erre. Állandó meghívás tulajdonképpen, amit a tanácsnak adtunk. Ne változtassuk meg az álláspontjainkat, azonban válaszoljanak a kérdéseinkre. Köszönöm, Ceci Márkakis úr következik. Köszönöm, ahhoz csatlakozom teljes mértékben, amit a két előttem szóló mondott. Nincs, nem lehet megkerülni ezeket a kérdéseket. Tehát egyszer meg kell húzni azt a vonalat, amiből már nem engedünk tovább. Köszönöm, Odi úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Ismét szeretném elmondani, hogy milyen kellemetlenek érzem, kínosnak ezt az ügyet, mert az elemzéseket megkaptam a jogászok részéről, és ez nem valami fényes. A jogalap, amely jel a Kokobő és a parlament, hiszen a parlamentnek mi javasoltuk, hogy szavazzon, vajon ezen az alapon tudunk-e mentesítést adni. Itt hitelességi probléma van jogi szempontból, de politikai szempontból is. Pedig minden parlamentnek, minden demokráciában az a szerepe, hogy a végrehajtó hatalmat ellenőrizze, és a közalapok végrehajtását költségvetési szempontból ellenőrizze. Felteszem a kérdést, jól járunk el ebben az ügyben? Mert itt lényegében mi a problém? Ott van a tanács, amely vonakodik, és nem folytat velünk normális párbeszédet, és ez agasztja a parlamenti képviselőket joggal. De mit tapasztalunk? és ezzel be is fejezem, a számvevőszék jelentése. Egyébként a számvevőszék a parlamentnek a fegyvertársa. 200-250 oldalas megfigyelések vannak, megadjuk a mentesítés, de a tanácsról nincsen benne egy bekezdés sem. Vagyis a számvevőszéknek meg kell ezt magyarázni, valamilyen küldetést adjon nekünk a tanácsol kapcsolatban, és hogyha ezt nem teszi, akkor miért nem kezdünk egy parlamenti vizsgáló vizsgálatot azért, hogy legyen jogalap arra, hogy megnézzük, hogy mi is folyik ott a tanácsban. Úgy gondolom, hogyha ezt a mentesítést felhasználjuk, szerintem, hogyha elolvassuk a szerződést és a pénzügyi szabályzatot, akkor nincsen jogalap arra, hogy mentesítést adjunk a különböző intézményeknek. Egy jogi személyiség van a Lisszaboni szerződés óta, ez az Európai Unió, tehát a mentesítést az EU-nak adjuk, vagyis a bizottságnak. Lehet, hogy tévedek, de még egyszer el akartam ezt mondani, már néhányszor szóltam ebben a témában. Köszönöm, Skilikakis úr. Skillakakis úr. Én is egyetértek az előttem szólókkal, mindkettőjükkel, és a többiekkel is, mert egységesen kell fellépnünk a tanácssal szemben ebben a témában. A tanács elkerüli a mi megközelítéseinket, most már hosszú ideje megkerüli, legyünk nyugodtak, de képviseljük ezt az ügyet. Köszönöm, végül pedig Kressler asszony. Elnézést, hogy még egyszer szóra jelentkezzem, Jean-Pierre és én több frakció ügyben, meg, meg munkacsoportban vitatkozunk sok kérdésben, ám a munkacsoportban folytatott vita folytatásaként a kérdés, hogy Franciaországban jön demokrácia-e. Persze vannak különféle demokratikus hagyományok, ám az én hazámban teljesen lehetetlen volna, hogy kétséget fűzne valaki ahhoz, hogy, hogy a, mentesítés parlamenti mentesítési nélkül érvényes egy költségvetés. Tehát ez a legitimitás kérdését veti fel, a különösen fenntartható, hosszú távú módon a jelenlegi jogi alapokon állva semmiképp sem szabad azt a benyomást kell tennünk a tanásban, hogy a saját teendőink legalitásában nem bízunk. Tehát egy pillanatig sem volna kétségem afelől, hogy a tanácsnak végsősorban engednie kell, majd is engedni is fog. No other request for speaking. Tessék, majd pedig az előadónak fogom megadni a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni valamennyi kollégának a támogatását, de én azt lát, ugyanis azt látom, hogy a politikai hovatartozástól függetlenül mindannyian ugyanazon az oldalon állunk, egy olyan jogot védünk, amely a parlamentnek azon joga, hogy az állampolgárokat képviselje és az állampolgárok jogait védje. Ez azt hiszem a parlamentünk egy nagyon jó tulajdonsága. És megismétlem még egyszer, tehát hogy a politikai hovatartozásunktól függetlenül mindannyian ugyanazt az alapelvet védelmezzük, ez nagyon jó. A második dolog, amit szeretnék mondani, az a következő, hogy hát természetesen nem léphetünk vissza, nem kaptuk meg a megfelelő válaszokat a tanácstól, és Egyébként is a jogi szolgálat úgy ítélte meg a helyzetet, hogy két részre osztotta tulajdonképpen ezt. Az első ugye az az, hogy el kell ismerjük, hogy a számlák lezárásával ugye elvileg lezárja a folyamat, lezárul a mentesítési folyamat. Ez egy technikai kérdés, a szerződés 313-as, 319-es cikkéről van szó. Azonban volt egy nagyon érdekes dolog, ami ugye itt felmerül. A mi ítéletünk, a mi véleményünknek a politikai jellege, és pontosan erről beszélünk. Azt hiszem, hogy ma semmifajta fajta hezitálásnak nem kellene beadnunk a derekunkat, folytatni kellene ezt a munkát, ugyanezen az úton kell előre haladni, mert gyakorlatilag a jogi szolgálat a technikai aspektust megvizsgálva segített nekünk, megerősített minket ebben az irányban, hogy tovább mehetünk. Úgyhogy megköszönöm még egyszer a kollégáknak. Thank you very much. Köszönöm. Azt hiszem, akkor rátérhetünk a szavazásra. Ha ezzel mindenki egyetért, és először azt szeretném, hogy szavazzunk egészében erre a döntésre vonatkozó szövegről. Ki van mellette? Ellene? Úgy látom, hogy senki nem tartózkodott. Egy, jaj, nem, mégis. Jó, bocsánat. Jó, akkor a kolléga tartózkodik, rendben van. Akkor így egy tartózkodással elfogadtuk ezt, és következik az állásfoglalásra vonatkozó indítvány. Az ötös bekezdéshez tartozó szóbeli módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Egy tartózkodást látok, és ezt elfogadtuk. Hatos bekezdés B módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes bekezdés C módosító mellette, ellene, tartózkodás, egy tartózkodással elfogadtuk. Nyolcas bekezdés D-es szóbeli módosító mellette, ellene, Tartózkodás. Két tartózkodással elfogadtuk. Hármas módosító okafogyott. A kilences bekezdést visszavonták, tehát tízes bekezdés, négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy tartózkodással elfogadtuk. Az ötöst visszavonták. B preambulum bekezdéshez az egyes módosító mellette. Ellene. Úgy látom, négy ellen szavazattal elfogadtuk. C preambulum bekezdés A pont, ez a kettes módosító mellette. Ellene. Ezt elutasítottuk. Akkor a szöveg módosított formájában ki van mellette? Ellene. Azt hiszem, egyhangúan elfogadtuk ezt a szöveget. Gratulálunk az előadónak. Azt hiszem, még van mit tanulni való, mert először ugye számolnom kell, tehát meg kell kérdeznem még egyszer, hogy ki van mellette a végszavazásnál meg kell számolni a mellette szavazókat, Nagyszerű. Akkor megerősíthetem még egyszer, hogy elfogadtuk a szöveget. Következő a négyes napi rendi pontunk, a 2009-es évre vonatkozó mentesítések, az Európai Rendőr Akadémia mentesítése. Kérdezem, hogy az előadó kíván-e valamit szólni, van-e valaki más, aki kíván szólni? Elnök úr, nincs mit mondjam, mondja azt Avrakakis úr, térjünk rá rögtön a szavazásra. Nagyon jó, van-e valaki, aki még szeretne megjegyzést mondani? Tessék, Andrea asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Csak azt szeretném elmondani, hogy valószínűleg én vagyok az egyetlen európai parlamenti képviselő, aki elment Nagy-Britanniába az Európai Rendőrakadémia helyszínére. És én láttam, hogy hatalmas erőfeszítéseket tesznek ezek az emberek, hogy változtassanak a helyzetet. Mi a 2009-es évre vonatkozóan adjuk meg a mentesítést. Ez az év még az előző menedzsment ideje volt, akik elkövették a szabálytalanságokat, és ezért én a mentesítés ellen fogok szavazni, mert a régi elszámolást mentesítjük most, és ez bizony nem tenne jót a jelenlegi menedzsmentnek. Ez nem segíti a jelenlegi menedzsmentet, hogyha a régi elszámolást fogadnánk el, amikor a szabálytalanságokat elkövető menedzsment volt még működésben. Köszönöm, van-e valaki más, aki kívánne szólni? Úgy látom, hogy nem. Akkor, jaj, Gretle asszony. Nem úgy van az, hogy a jóknak megadjuk, a rosszaknak meg nem a mentesítést. mentesítést. Tudjuk, hogy milyen út áll két, mind a két ügynökség mögött is. Akkor asszony elnézést kér nevében, aki Amerikában éppen egyetemi tart, nem tudott eljönni. A egészségügyi ügynökség kapcsán is elmondható, hogy be kell látnunk, hogy milyen utat jár be ez a két ügynökség, hogy javult a menedzsment, és ezért a 2010-es évre vonatkozóan, ugye még mondtam végig, a hátterét is meg kell az ügyeknek, és bátorító az, hogy ez a lendület, amely Markov asszony, amit rá ő is utalt erre, hogy bár a dolog, dolgok még nem tökéletesek, de 2010 óta jelentősen javult a helyzet. Továbbra is kritikus szemmel kell figyelemmel kísérni az ügynökségek működését, de a mentősítés szerintem megadható. More speakers, I guess. Úgy látom, nincsenek hozzászólók a továbbiakban, úgyhogy terjünk rá a szavazásra. A 11A ra vonatkozó egyes módosítóról kérem a véleményüket, ki van mellette? Ellene tartózkodás. Úgy látom, egy tartózkodás van, de elfogadtuk az egyes modosítót. Akkor pedig a döntése vonatkozó javaslatról szavazunk, ki van mellette? Ha megvan mindenkinél a szavazókártya, akkor esetleg géppel is szavazhatnánk, és nem kellene agytornát folytatnom, hogy mindig számolgatunk, úgyhogy megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még nem. Jó, figyelembe vesszük, akinek nincs itt a kártyája, lezárom a szavazást. És az eredmény pedig... Akkor nem 14, hanem 18 lenne mellette, és két ellenszavazat. Hánynak nincs itt a kártyája? 14 mellette, plusz Gájer úr, tehát akkor 15 mellette és kettő ellene. Elfogadtuk tehát. Ha jól értem, akkor azért elfogadják, hogy most egyfajta tanul, tanulási folyamaton esel keresztül. Tehát akkor a számlák lezárására vonatkozó döntés mellett ki van, jaj, bocsánat, mondja az elnök úr, kártyával szavazunk még egyszer, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Feltételezem, hogy 15 mellette és 2 ellene ez az eredmény, és így fogadtuk el, nem? Nem működik a szavazógépe? kérdezi Rivellini úttól. A szavazatomat valahogy nem regisztrálta a gép. Nem, nem értem elnökül, hogy miért. Jó, mindegy, beszámoltuk. Mellette szavaztam, mondja Rivellini úr. Tehát akkor beszámoltuk az önszavazatát is, 15-2. Megköszönöm az előadónak és következik a következő pont. The motion for a resolution. Most pedig egyes, a bevezetés, az állásfoglalás, ki van mellette? Egyes bekezdés. Kettes módosítás. Úgy látom, hogy a többség elfogadtuk. Egy per C, C módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1A új négyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1B új ötös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva a többség mellette van. Hárman. Egy C, új módosítás, hatos. Ki van mellette? Ellene. Ötten vannak ellene, de ez nem elég ahhoz, hogy a többséget megdöntsék, tehát elfogadva. Egy D úgy, hetes ezt visszavonták, rendben. Kettes bekezdés, nyolcas módosítás mellette, ellene, tartózkodás, három, egy elfogadva. Hármas bekezdés, kilences mellette, ellene, úgy látom a többség Elektronikusan ellenőrizzük? Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredmény adopté mellette 8, mellette 6, ellene 2 tartózkodást elfogadva. 4-es, 10-es, Szeretne hozzászólni, Geyer úr? A mínusz oldalon kell számolni, és akkor 8 hez az arány. Ah, okay. Rendben, elnézést. Nem sikerült. Amendment. Tízes módosítás mellette, a tízes módosítás mellett Úgy látom a többség, de legalább egy valaki ellenezte. 7-es bekezdés, 11-es bekezdés mellette, 11-es módosítás mellette, ellene. Ez nem elég ahhoz, hogy a többséget megdöntse, elfogadva. 7A az új 12-es módosítás mellette, ellene, három ellene, elfogadva. 13-as bekezdés mellette, 13-as módosítás ellene, senki, nincs tartózkodás, akkor ez elfogadva. 14-es módosítás mellette, ellene, elfogadva. 15-ös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. az egész megszavazása elektronikusan. Megnyitom a szavazást, az egész állásfoglás. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 15 egy ellenében, tehát elfogadva. 16, mert Geyer urat is bele kell vennünk. Ezzel a négyes pontot bevégeztük, és most az ötös ponthoz érkeztünk, a 2009-es évre vonatkozó mentesítések, Európai Gyógyszerügynökség az előadónak nincs megjegyzése. Kérdezem, hogy valaki szeretne valamit szólni. Nem. Akkor most ezt el is kezdjük. Először, a, amikor mentesítés van, kettes módosítás mellette, ellene, egy ellene, elfogadva. Tartózkodás, egy tartózkodás. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodás, egy ellene egy tartózkodás elfogadva, hivatkozás egyes módosítás mellette ellene tartózkodás, van egy tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás az egész jelentésről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 14 mellette, két tartózkodás elfogadva. 15 Geyer úrral együtt. Remélem legközelebb nem felejtem el. Most pedig számla lezárás, négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, két tartózkodás, elfogadva. Egyes bekezdés ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodás, két tartózkodás, elfogadva. A határozat javaslatról szavazás az egészről, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 14 mellette, két tartózkodás, elfogadva. Majd pedig a szállásfoglaláshoz fogunk itt áttérni. Most valóban egy sört fizetek, mert elfelejtettem megint Geyer urat. Most pedig két részben a hatos módosítás első rész mellette, ellene tartózkodás, egy ellene egy tartózkodás elfogadva. Második része a módosításnak mellette ellene. Szerintem jobb ezt elektronikusan ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Vous the, has everybody voted? Szavazott mindenki, Geyer úr, kivéve. Lezárom a szavazást. Az eredmény 7 mellette 9 ellene, éppen ezért elutasítva. Hetes módosítás mellette, ellene, akkor ezt megint ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Kilenc mellette hat ellene tartózkodás nem volt, így elfogadva. Hét volt ellene. Nyolcas módosítás mellette ellene. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Gájer úr most másképpen szavazott. 9 ellene, 8 mellette, elutasítva. 9-es módosítás mellette, ellene, elfogadva. Valaki tartózkodott elnézést, nem? Elfogadva. Bevezetés tízes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Három ellene elfogadva. Tizenegyes módosítás kiesik. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás, három ellene elfogadva. 13-as módosítás. Mellette ellene tartózkodás nem, nincs, akkor ez elfogadva. 14-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, három ellene, egy tartózkodás, elfogadva. 15-ös módosítás kiesik, 16-os módosítás mellette, nem, ez összeegyeztethető, ugye, egy azonos, 16, vagy 15-ös, bocsánat, elnézést, 15-ös kitámogatja, ki van ellene? Tartózkodás. három ellene elfogadva. 16-os módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. három ellene elfogadva. 10-es bekezdés, 17-es módosítás mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 11-es, 18-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as módosítás mellette van-e valaki ellene? Tartózkodás? Hárman voltak ellene, elfogadva. 21-es módosítás mellette? Ellene? Ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. 21-es. Mindenki szavazott? Megvan a kártyája. Lezárom a szavazást. Az eredmény 10 mellette, 7 ellene, így elfogadva. 22-es módosítás mellette. Ezt elektronikusan Ellenőzni kell, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva 9-8 ellenében. 23-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, hároman voltak ellene. 24-es módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig szavazunk az állásfoglalásról, egészében elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és az eredmény 16 mellettes és egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Köszönöm szépen! Then the next item. Következő naprendi pontunk a vám szervezetek modernizációja. A jelentéstevő kér először szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden csak. Elnök úr, négy módosító született ezzel a véleménnyel kapcsolatban. Ezek közül hármat támogatni tudok magam is. Az egyetlen a, az első Paxos úr részéről az, amelyiket nem támogatom, pusztán azért, mert nem értem. Uh, angol lefordították, ugye más nyelvre nem, de az angol verziót én igazából nem látom át. Ez eredetit próbáltam kollégi képviselőtársammal kisilabizálni, de nem sikerült. Talán Paxas úr kifejti előttünk majd, hogy miben áll módosítője, de jelen állapotában, jelen pillanatban a Paxas féle módosítót nem támogatom. Azt szerettem volna csak elmondani, hogy ma kaptam meg a fordítást, tehát először is a kettes és hármas mellé mínusz tettem, de amikor megkaptam a fordítást, megváltozott a véleménye, most már jobban értem ezeket a módosítókat, úgyhogy ilyen módon a néppárti frakció egyetért a jelentéstevővel. Elnök úr, a fordításokkal való ügy mindig nehézséget okoz, mert nem mindig demokratikusan szervezzük meg a dolgokat. Meg kell beszéljük a munkacsoport ülésén a dolgokat, ez legutoljára kedden volt a múlt héten Strasbourgban tehát, hogy miért adott ilyen sokáig a, a módosítók lefordítása, nem tudom. Kérem, hogy egy ilyen fontos témában, mint a vám ügyek kérdése, tárgyaljunk egymással. Kétszer volt napirenden, és kétszer nem vitattuk meg. Fontos, hogy a titkárság figyelemmel kísérje az ilyen kérdéseket. then we proceed to the vote. If nobody else likes to make a... Akkor, ha másnak nincs hozzászólás, folytassuk le a szavazást. Kettő, bekezdés egyes módosító mellette. Ellene. Bárki tartózkodik-e? Egy tartózkodása, ahogy látom, elvetettük. Kettes módosító. Mellette ellene. Géppel nézzük meg, ellenőrizzük ezt. Megnyitom a szavazást. A kettes módosító, hármas bekezdés, kettes, be, kettes módosító, megnyitom. Kérem, adják le. Leszárom. Elfogadtuk. Hármas módosító, ki van mellette? Ellene? tartózkodik. Elfogadtuk. Ötödik bekezdés, négyes módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Egy tartózkodással elfogadtuk. Az egész véleményről szavazzunk most géppel még hozzá. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki voksoljon. Lezárom. 16 a mellette, egy ellene elfogadtuk. Nagy többséggel az alelnök úrnak gratulálok. Then we proceed to point number seven. Hetes napi rendi pontunk, a napirend szerint ez nem más, mint az Afganisztánnak nyújtott támogatás ellenőrzése. Geyer úr, felvezetné a témát? Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy ma délután uh, úgy alakul a dolog, hogy egyedül szórakoztatom majd a képviselő társakat, illetve nem marad nagyon más a teremben. Az afganisztáni támogatás, pénzügyi támogatás ellenőrzése a témánk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy hogyan született meg a gondolat, és kapcsolatban Pina Laki úr a külügyi szakbizottságban a saját kezdeményezési jelentésben tett javaslatot arra, hogy európai stratégia jön létre Afganisztán ügyében, összefüggésben azzal a jelentéssel, úgy feltártunk bizonyos problémákat az Európai Uniós pénzek afganisztáni kezelésével kapcsolatban. Ekkor döntött a szakbizottságunk úgy, hogy saját kezdeményezéssel él, és az az öröm élt, ért engem, hogy a szakbizottság számára megírhattam ezt a tervezetet. Viszonylag gyorsan oda jutottunk, és hát azt mondom, hogy mi, mert csapatmunkáról beszélünk, Krisztop Nerli titkárság segített, és meg is köszönöm nekik ezt most, meg asszisztel sem is. Nos, elég gyorsan arra az eredményre jutottunk, hogy érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen úton jut pénz Afganisztánba, és ennek milyen egyes csatornáknak milyen konkrét előnyei meg hátrányai vannak az Európai Unió szempontjából. Ha az ezen pénzügyi csatornák felügyeletével megbízott csoportokat vizsgáljuk, akkor rögtön meglátjuk, milyen előnyei meg hátrai vannak az egyes csatornáknak. Tehát a, ilyen sok nagy mennyiségű segélyt Afganisztánba juttatni, ahogy a politikai szótárban használt ownership, azaz saját kezelés révén szerettük volna eljuttatni ezeket a segélyeket. Ez a civil szervezetek bekapcsolásával, az NGO bekapcsolásával lehetséges csak. Ugyanakkor a szakbizottságban ülő kollégáimmal szeretném megosztani azt a gondolatomat is, hogy a másik oldalom nem tudunk eh, elérni előrelépéseket az, ebben az országban, hogyha az afgán közigazgatás és közigazgatás olyan csökevényes, amilyen jelenlegi formában mi mindig. Tehát ezzel a hiányossággal nem tudunk megbirkózni. Tehát azt a követelés, hogy az igazgatás a nemzetközi donorok pénzét felelősen kezeljen, most ezt meg kell tanulják. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos kockátokat el kell fogadjunk, amíg ez nem lesz így. Az a amerikaiak, akik próbálkoztak itt különféle módokon, ö, keserűen meg kell fizessék ennek az árát. A, mi is kutattunk, és ö, nagyon színes történeteket hallottunk az amerikai ügynökségek tapasztalatairól, hogy mi történt azokkal a pénzekkel, amelyeket ők ö, igyekeztek Afganisztánba jutatni. Na most ezen, a, ezen színes történetek alapján elmondható, például az, hogy a készpénzt kartondobozokba vitték ki, kartoládákba az országból, hát bizony ez nem követendő példa. Ami a jó hír ezzel kapcsolatban, hogy ez amerikai pénzekkel történt, az Európai Uniós pénzeknek azért nem ez volt a sorsa, tehát ebben a rémtörténetekben nem szerepeltek európai források. Ugyanakkor az amerikaiak azt is elmondták, hogy a, a, a kapacitásépítés, az állami igazgatási kapacitás építés útja, illetve a, a közigazgat, afgán közigazgatást ö, ö, képzésének a módja, annak érdekében, hogy mérhető eredményeket produkáljanak ezek a pénzeszközök, ezek a források, ez támogatható cél, mert ez egyetlen fenntartható módszertan. Meg kell vizsgáljuk tehát, hogy most mi történik Afganisztánban, ami, hogyha hogyha kivonulnak, nem csak a, a katonai erők vonulnak ki, hanem a, a civil ö, szervezetek is magára hagyják az országot. Most addigra vajon a közigazgatás képzése eljut-e arra a fokra, amely szükséges ahhoz, hogy tovább vigye az ügyeket, és folytatható-e a támogatás. Tehát az a vég következtetésem, hogy az a politikai cél, hogy a kapacitás a közigazgatási, államigazgatói kapacitás kiépítésével szemben nincs más alternatívánk. Ez egyetlen út, amit követhetünk. Ez nem csak az én álláspontom, hanem a, leadott, a, a, az AFET és a DEVE szakbizottság véleményei is hasonló irányba mutatnak, és az Európai Parlament a múltban e két szabadságban írott jelentései is ez irányba mutatnak. Ezt kell tehát nekünk is ajánlani, ám eh, azért ezt a véleményünket meg kell erősítsük a vita során is. Az a személyes véleményem, mert nagyon pontosan, szabályosan kell ellenőriznünk lépésről lépésre az egyes eljárási lépéseket a kifizetések kapcsán, az ellenőröket is ellenőrizve, és akár visszafizettetve visszatérítve a nem szabályszerű kiadásokat, és így módon kell végső soron lépésre a közvetlen költségvetési támogatásokat bevezetni Afganisztánban. Az amerikaiak, mint mondottam, eleinte nagyon naivan álltak hozzá a kérdéshez, ennek nagyon súlyos árát fizették meg. Tehát a, az frissen felállt egészségügyi minisztériumban is úgy tűnik, már Afganisztánban, hogy most már azért jobban működnek a dolgok, mint korábban. Ám a szabályok átláthatóak kell legyenek, ez a parlament, az Európai Bizottság végsősoron az afgán közigazgatás érdeke is, akik kell, hogy tudják átlátni a szabályokat, hogy alkalmazni tudják azokat. A ugyanakkor nem vagyunk elégedettek az országban működő pénzügyi ellenőrzés intézményeivel. Az, Európa, az afgán számbevőszék európai normák szerint nem független, tehát az afgán számbevőszék az afgán elnöknek jelent, annak van rendelve és nem a parlamentnek, mi több a vezetőjét az elnök nevezi ki, és nem az afgán parlament. Tehát a mi nézeteink szerint az afgán számbevőszék a kormányzat eszköze, és nem független hatalmi ágként működik, ennek módosulnia kell, a vonatkozó jogalkotás vitája most, most folyik Afganisztánban, de mint mondottam, az afgán számbevőszék a nemzetközi sztenderneknek megfelelően nem tekinthető független testületnek, így módon nem biztosította független központi ellenőrzése a támogatásoknak Afganisztánban, és ez ezért ez akadályt gördít jelen pillanatban még legalábbis a közvetlen költségvetési támogatások alkalmazásának útjába. A civil szervezeteken keresztül folyosított pénzeknek megvannak az előnyei meg hátrányai, is a multidonor trust fundoknak is vannak előnyei meg hátrányai. Említettük ezeket a költség, közvetlen költségvetési támogatások tervel kapcsolatban, meg a magánszerződéses partnerek ügy előnyeit és hátrányait is vizsgálhatjuk. Itt van, egy, van még egy fontos pont, az alvállalkozó kérdése, amelyek végső soron mindannyian a saját költségeit is szeretnék finanszíroztatni, és a végén, és végén olyan helyzetek alakultak ki, hogy az eredeti szerződő fél kiadta a teljes tevékenységet alvállalkozóknak, az eredeti felett nem is találták már Afganisztánban. Voltak ilyen helyzetek, és a végrehajtás teljes mértékben alvállalkozók, illetve al-alvállalkozók. Tehát egy nagyon színes mozaik eh, alakult ki az alvállalkozóknak, amelyek végsősorban a projekteket végrehajtották, és így módon a végrehajtás minőség, a pénzügyi eszközök felhasználásának minősége nem volt pontosan ellenőrizhető, és ez a, a megcélzott célt, azaz az afgán gazdaság erősítése csak esetben nem szolgálta. Tehát az, az a szabály, hogy a, a szerződő fél afgán kell legyen, afgán testület kell legyen, továbbra is fenntartandó. Ugyanakkor nem mindig lehet, hogy akkor az nem elfogadható, hogy az afgán szerződő partnert részesítjük előnyben, miközben az csak egy név szerinti testület, mert a voltak éppen egy végrehajtást nem afgán alvállalkozók végzik el. Tehát ezt az eljárásban az eszközök felhasználása tekintetben figyelembe kell vegyük, hogy a politikai célok, amelyeket kitűztünk, ne sérüljenek. Ezek tehát azok a lényegi javaslatok, amelyeket beterjesztettem, amelyeket tartalmaz jelentésem, várom a kérdéseiket, felvetéseiket. There are questions and comments in all likelihood. Köszönöm. Gessler asszony. Köszönöm. Monika Holmeyer valahol egy német repülőtéren van. Sajnálja, én is sajnálom, és szeretném átadni az ő véleményét közvetíteni, vagyis nagyon meg van elégedve. Igen, mérehajtó kutatásokat folytatott a előadó Jens, Jens hatalmas erőfeszítéseket tett, és a lényeg az, hogy itt a brüsszeli vagy más jelentések között nem lehet egyenlőséget tenni, mert másképpen látják a helyzetet, valamint itt van a számvevőszék véleménye, vagyis az, hogy az ENSZ milyen dotációkat nyújtott Afganisztán számára. Feltennék néhány kérdést. Nem beszélsz az európai delegáció szerepéről. Milyen szerepet játszanak Afganisztánban? Milyen eh, tapasztalataid voltak neked erről, és most eh, mi a helyzet az építkezéssel? Hogyan használja az európai nagykövet az európai hiteleket? Én elég szörnyű dolgokat hallottam erről, nevezetesen például a delegáció felelősségvállalásáról. Nem eh, érdemes utólag démonizálni mindenkit, mindazokat, akik megpróbálnak szabályozni, rendbeteni dolgokat. De szeptemberben olvastam a nagykövet feljegyzését, szerintem erre vissza kell térni. Mónikához is van egy kérdésem. A költségvetési támogatás segít a probléma megoldásában? Mert egészen más problémák vannak ott, keveset tudunk arról, hogy mi zajlik ott, sok mindent ellenőrizni kell. Talán érdemes lenne a személyes véleményedet megismerni, talán még tanácsokat is tudsz adni arra, hogy hogyan lehetne ezt a pénzt használni, és az ENSZ pénzét is hogyan költik el az ENSZ pénzét Afganisztánban, mert én a külön jelentés felelőse vagyok, úgyhogy nagyon szeretném ismerni az álláspontodat. Köszönöm, és még egyszer gratulálok ahhoz, ahogy ezt a nehéz, összetett kérdést kezelted. Köszönöm, van-e még valaki más? Igen? Sönegád úr. Köszönöm, én is szeretnék köszönetet mondani a szövegezőnek ezért a kitűnő véleményért, és azért is, mert az amerikai tapasztalatokat is megemlítette. Ami pedig, ahogy a az előadó írja a jelentésben, az amerikai megközelítés kezdetben valahogy naív volt, és ez azt jelentette, hogy több milliárd USA dollárt küldtek Afganisztánba, és ezek aztán Szaudarábiai és svájci bankokban landoltak. A kérdés, amit felteltek annak alapján, amit Ingeborg Gessler kérdezett, hogy ezt egy kicsit jobban kellene elemezni. Az afgán adminisztráció képes -e arra, hogy költségvetési támogatást egyáltalán elfogadjon, mert egy dolog világos követelményekkel, kritériumokkal előállni, amelyeket aztán mérni lehet, de más dolog az, hogyha megnézzük az afgán kormányt, ahogy az ma kinéz, képesek-e elfogadni és kezelni költségvetési támogatást? Köszönöm. Van-e még más képviselő, aki szeretne mondani valamit? A bizottság szeretne kommentálni? Igen. Köszönöm. Dört Migenken vagyok, túl gyakran nem járok ide. A DEFCO főigazgatóságon Ázsiáért vagyok felelős, és Afganisztán is partnerország. Rövid leszek. Köszönöm az előadónak az ajánlásokat. A legtöbb ajánlást üdvözöljük, Néhányat természetesen még egy kicsit el kell mélyíteni, beszélnünk kell róla, hogy megértsük, mire is van szükség. Néhány megjegyzésem van, az egyik a költségvetési támogatás. Többször elhangzott a szakbizottság tisztelt képviselői tagjai által. Még teljes költségvetési támogatásban nem részesítjük Afganisztánt, ami azt jelenti, hogy átadjuk a pénzt a költségvetéshez, és teljes tulajdonlást biztosítunk az afgán hatóságoknak, hogy ezt kezeljék. Ezt nem tesszük azért, mert a költségvetési támogatás kritériumainak nem felelnek meg, makroökonomiai stabilitás, egy-kettő megfelelő közvagyon kezelési rendszer, egyik sincs meg a kettő közül Afganisztában, harmadik, az ágazati stratégiák, például vidékfejlesztés, egészségügy, oktatás, ez már javulgat, mert nemzeti szinten jó az együttműködés, úgyhogy ágazati stratégiák már elindultak. A negyedik pedig a biztonság. Amíg a biztonsági kérdés nem javul Afganisztánban, sőt, az elmúlt hónapokban ez még csak rosszabbodott, addig nagyon nehéz ezt végrehajtani és a munkánkat elvégezni. Röviden, a delegáció beli kollégák nem mehetnek ki a területről, csak akkor, hogyha ez külön engedélyezi a nagykövet. A DEFCO eh, DJ emberei nem mehetnek ki a helyszínre, hogy monitorozzák a projektet, az előrehaladást. Úgyhogy a helyzet ott nehéz még némi időbe telik, mire költségvetési támogatást küldhetünk. De mindent megteszünk azért, hogy felelősség vállalásra buzdítsuk a helyi hatóságokat, egyéb donorokkal, világbank, RTF, konstrukciós alap, Luftwaffen, stb. segítségével a költségvetésen dolgozunk, és támogatjuk a közpénzek irányítását az afgán hatóságok részéről. Ez még nem tökéletes. A lényeg az, hogy az a cél, hogy a saját költségvetésüket megfelelően hajtsák végre. Azután ott vannak a különböző vagyonkezelő alapok, trust funds, bár ezeken keresztül nem megy nem áramlik pénz, mielőtt a Trust Fund menedzsere nem ad erre felhatalmazást, mint a World Bank vagy a UNDP. A lényeg az, hogy költségvetési támogatásra van szükség, de bizottságként reméljük, hogy relatíve gyorsan tudunk eljárni, mint más partnerországokkal Ázsiában, de Afganisztánban ez most még nem lehetséges. Az utolsó az EU delegáció szerepe. Elmondhatom, hogy amióta az EU külön megbizotját kinevezték, Vigodász urat, és amióta új szerepe van az EU delegációnak a CSM belől, 2011. január 1 óta, azóta az EU szerepe jelentősen erősödött, sokkal láthatóbb az EU a területen, és az új nagykövet koordinációs szerepet tölt be az EU tagállamok között. Vagyis egyre jobb példát adunk, még nem tökéletes, mert nem könnyű a donorok között működni, de az EU sokat tesz, és egy cselekvési terve állapotunk meg a tagállamokkal és a bizottsággal. Ennek célja, hogy az EU tagállamok és a bizottság együttműködését ott a helyszínen koordináljunk, és ott van a féléves végrehajtási jelentés is. Ha van kérdés, rendelkezés állok. Köszönöm, Kressler asszony, itt van egy kérdés. Köszönöm, elnök úr. Amikor itt a helyzet javításáról beszélünk, hát mi, mi javult? Ez az első kérdésem. Pontosan mi javult? És aztán a másik, Ugye idézték a sajtóban az EU nagykövetet, amint arról beszélt, hogy golfpálya épült, és egyebek. Hát mi az, amik, amit még nem árultak el nekünk? Van-e még valami titok? És akkor mi van a rendőrségről, amire elvileg fel kellett volna állítani? Igen, Jens Geyer következik. Az in meiner, in meiner Frage... Nos, a Nagyon szívesen elmondom, hogy mit is értettem a kérdés sem alatt. A bizottság képviselőjétől pontosan azt szeretném hallani, hogy milyen ellenőrzéseket hajtanak végre Afganisztánban az EU által támogatott projektek esetén. Az előadá, a jelentésemben szóltam erről, de az első összefoglalomban ezt nem említettem meg. Nem említettem a bizottság munkáját Afganisztában, Afganisztában, de szerintem hasznos lenne hallani valamit erről is. Tehát a bizottság képviselője elmondhatná, hogy hogyan ellenőrzik az EU által finanszírozott projekteket Afganisztánban. Ha más nincs, akkor visszadom a szót a bizottságnak. Köszönöm, elnök úr! Két fajta végrehajtási módszertan létezik. Az egyik az úgynevezett joint management, 3-400 millió eurónyi program a két úgynevezett trust fund alapon keresztül megy. A világbank rendszereit használjuk, 5 perccel ezelőtt magyaráztam el önöknek, hogy itt az afgán hatóságok kiadásai, amit benyújtanak visszatérítésre, a Világbank jóváhagyásával zajlik, illetve a LOTFA jóváhagyásával, tehát nemzetközi szervezetek bonyolítják. Na most a közös kezelés mellett van az úgynevezett központi kezelés. Mi vagyunk felelősek a szerződéskötését és kifizetésért civil szervezeteken keresztül, tehát civil szervezetekkel szerződünk. A bizottság általában megpróbál elismert, jó nevű civil szervezetekkel együttműködni ezt elfogadom, hogy itt a kockázat egy picit magasabb. És a központi kezelés egyik hátránya az igaz, hogy a helyszínen nem lehet ellenőrzéseket végrehajtani. Nem utazhatunk el a helyszínre, hogy megnézzük ezeket a projekteket, amelyek eh, elkészülnek. Általában helyi személyzetet alkalmazunk, de nagyon gyakran előfordul, hogy ez a személyzet sem utazhat el konkrétan a projektek helyszínére Afganisztánban, mert ugye túlságosan veszélyes lenne. Reméljük, hogy ez nem fog sokáig tartani. Köszönöm, mondja az elnök úr, és kérdezi, hogy van-e még megjegyzés. Ha nem, de Gressle asszony, igen, igen, parancsoljon. Meinen eigenen Worten zusammenfasse, dann wissen wir eigentlich gar nichts. Oder wir wissen nur das, was wir gut meinen, gezeigt bekommen. Ähm, überrascht übrigens nicht die ha a saját szavaimmal foglalhatom össze, akkor az szerint, hogy nem tudunk semmit? Hát két évvel ezelőtt készítettünk már egy jelentést, Matyél kolléga volt azt hiszem a felelős, kazak kollégával, a szocialista kollégával, Afganisztáról szerettünk volna el is menni, aztán nem tudtunk elutazni, tehát az gyakorlatilag azt jelenti, hogy még mindig nem tudunk semmit. Talán hát remélhet, reménykedhetünk abban, hogy minden majd rendbe jön, de az az igazság, hogy nekem ez nem elég. Én szeretném, hogy vagy javuljon a helyzet, vagy akkor hozzunk bizonyos intézkedéseket. Rendben, mondja az elnök úr, én feltételezem, hogy a bizottság nem, de igen, még erre is tud reagálni, hát nagyszerű. Csak nagyon röviden, elnök úr. Ugyanis a, a Matyő jelentés óta, ugye ennek az egyik eredménye pontosan az volt, hogy ugye havonta, bocsánat, minden hat hónapban javítja magát a képviselő, felülvizsgáljuk a helyzet állását, ez a honlapunkon elérhető, tehát az Európai Parlament is hozzáférhet az információhoz. Itt nagyon részletesen leírjuk, hogy hogy áll a helyzet, az Európai Bizottság véleménye szerint, mit tesz az Európai Bizottság és hogyan. Megint mondom még egyszer, hogy nem tökéletes, mindig lehet valamit javítani, de nem arról van szó, hogy semmilyen információ nem áll rendelkezésre, mert nagyon is sok információ elérhető. Köszönöm, elnök úr. Parancsoljon Gájer úr, akkor összefoglalhatja az elhangzottakat. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy megkaptuk ezekre a kérdésekre a válaszokat Jelenleg azonban nem vagyunk abban a helyzetben, hogy köz donorországok részéről közpénzeket a mi tengerjeink szerint kezeljünk. Az amerikai példa azt mutatja, hogy hatalmas igazgatási és vezetési feladatokat jelent ez, amikor azonban ez létrejön, tehát hogyha ott helyben levő tisztviselők képesek a közigazgatás vezetés, illetve oktatás, képzés is megszerveződik, és az általunk tiszteletben tartott elvek ott is megvalósulnak. Másszéval a közigazgatás felkészül arra, hogy olyan pénzügyi menedzsmentet hozzon létre, amely a mi sztenderdjeink normáknak megfelel, ami az afgán igazgatásban eddig nem volt, és nem is tanított őket senki erre korábban. Tehát ha ez a képzési teljesítmény megvalósul, akkor az pozitív eredményeket hoz. Ez az amerikai tapasztalat lényege. Az egészségügyi minisztérium azon részlegében, ahol vizsgálódtunk, mondható, hogy, hogy működött többé-kevésbé ez a rendszer. Tehát e- az én alaptízisem az, hogy ha ezek a feltételek elkezdenek működni, és számomra nagyon fontos, mint már leszögeztem, az afgán számbevőszék függetlenségének kérdése. Ha mindez megvalósul, akkor nem ellenzem a közvetlen költségvetési támogatást, ám addig ezek feltételeket teljesíteni kell, jelen pillanatban ezek nem teljesülnek. Tehát az alapgondolatom, alapállásom az, hogy, hogy igen, ha, és nem az, hogy nem, azért mert. Ami azt a kérdést illeti, hogy mit tudunk egyáltalán a helybeli helyzetről. Tehát ami felmerül bennem kérdés, hogy utazunk-e Afganisztánba, igen vagy sem. A bizottságbeli kollégákkal beszéltem meg a e kérdést. A biztonsági helyzet nem engedi meg a, a delegáció utazását. Mondották ők, no akkor felmerül a kérdés, hogy a hogy esetleg egy videokonferencia révén lehetne megoldani, helyettősteni a kiutazás. Az a Ugyanakkor az is kérdéses, hogy vajon a biztonsági helyzet nem engedi -e meg, valóban nem engedi -e meg a kiutazást. A kutatás során nagyon színes történeteket hallottunk arról, hogy az auditot hogyan végzik a, a, a többi ország részéről, az amerikaiak a, a, a tengerészgyalogosokkal küldik be az auditorokat, ott megnézik, hogy ott van-e a, a képzés, ott vannak -e a könyvbetegek, ott vannak-e a hallgatók, ezt leellenőrzik, aztán elrepülnek helikopterekkel. De az, hogy pontosan mi történik, hát azt az ilyen audit nem igen tudja feltárni. Tehát az, hogy megbízható módon ellenőrizzük azt, hogy az európai pénzek megérkeztek-e valahova, és ott megfelelően kezelik -e ezeket. Nos, ott a helyi civil szervezetekkel együttműködve, ott működő személyek révén, akik afgánok, hát ha nem is biztonságosan, de biztonságosabban lehet interjúkkal, műholdas képekkel, GPS eszközökkel kikisztve lehet vizsgálódni. Persze ez egy háborús övezet, ahol helyben nem lehet úgy vizsgálódni, mint mondjuk Baden-Württembergben tenni egy auditor. Ami az EU delegáció szerepét illeti, ez egy talán kicsit negatívabban hangzik, mint ahogy gondolom, ám egy ide úgy, után nem értett, feladtam azt, hogy megértsem, ki mit csinál. Mert az egyes részlegek beosztottak hatáskörök, ügye, az Európai Bizottság, aztán az új külügyi ö, szolgálat között, meg az afgáni, afgán államigazgatás közötti feladatmegosztás annyira bonyolult, hogy hogyha az erre vonatkozó információ akár meg is tölthetne egy 12 oldalas véleményt. Az volt a benyomásom alapvetően, hogy az EU bizottság egyrészt, illetve a tagállamok tevékenységei másrészt javíthatóak, meg ezek a koordinálása javítható, de ám ezen éppen most folyik a munka. Lehet, hogy egy kicsit hát semmit mondóan hangzik, így um, de az a benyomás, amit mondottam, mióta, különösen mióta új nagykövet dolgozik, ott az koordináció javult, de nem optimális, ez is biztosan, bizonyan mondható. Vajon a költségvetési támogatás megold-e minden problémától? Nyilván nem. Egyes feladatokat elláthat ez a fajta támogatás, például a kapacitásépítést, közigazgatási kapacitás felépítését, olyan feladatok ellátására felkészítve az afgán közigazgatást, amelyeket át kell majd vegyen. A civil szervezeteken keresztül a támogatás ezt nem tudja ellátni, a, a szerződéses partnerekkel, meg a multidonor trustokon keresztül sem lehet ezt a feladatot ellátni, mert az afgán közigazgatási jelenlegi állapotát látván elmondható, hogy ezek nem jártak sikerrel. Tehát nem, nem minden gondot tud megoldani a költségvetési támogatás, ám konkrét problémák eh, részbeni kezelésre igenis alkalmazható helyben. Szerintem mindenre válaszoltam, igen. Oké. Okay. Rendben. Köszönöm szépen. A módosítók benyetásának határideje jövő péntek, tehát október 7-én 12 órakor lesz a határidő. No, akkor lépjünk tovább a következő napirendi pontunkra, a 8-es számúra. Tanulmány arról, hogy a élegi jogszabályok költséghatékonyságra és minőségedésre vonatkozóan a struktúrális alapok tekintetében. Itt is Jens Geyer előadó. Nem tudom, hogy először ön szólalna hozzá, ott a szakértők beszélnek, de ha nem, akkor először a tanulmány szerzőinek adom meg a szót. Gondolom önök megállapodtak egymás között, hogy ki beszél először. Blomeyer úr lesz az első. Please go ahead. Yeah, thank you. So... Köszönöm. Röviden szeretnék bemutatni egy tanulmányt, ami az első hat hónapban készült 2011-ben. Néhány szó a prezentáció tartalmáról. Először a tanulmány fő céljairól, aztán az alkalmazott módszertanról beszélnék, aztán az eredményekről, ezeket sorolnám fel, és néhány ajánlást is megfogalmaznék ezek fényében. A tanulmány célja az volt, hogy egy áttekintést nyújtson a struktúrális alapok és a kohéziós alap auditjának céljairól. Kik az egyes audit intézmények, mi a, a módszertanuk, mi a teljesítmény audit szerepe összevetve a szabályossági audit szerepével az eredmények tekintetében, amelyeket a strukturális alapok eredményeit vizsgálja a teljesítmény, míg a rend, szabály szerinti audit a jogi feltételek megvalósulását vizsgálja a végrehajtásban. A tanulmány aztán az audit ö, általi lefedettségről is szó, tehát hogy a kiadások hány százalékát érinti audit, és hogy milyen költségekkel jár ez. Aztán néhány horizontális cél, illetve javítási lehetőség is megragadható. Nos, hogyan is jártunk el? Nagyon sok érintettel stakeholderrel tárgyaltunk különféle szinteken, az intéz, európai intézményekben, tagállamokban. Körkérdés is tettünk fel, 46 audit hatóság válaszolt 20 tagállamból ezekre a kérdőívekre, és konkrétan azt is egyes operatív programokat is vizsgáltunk 8 tagállamban, Csehországban, Dániában, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Görögországban és Nagy-Britanniában. Gyakorlati tapasztalatokat kerestünk, feedbacket, hogy az érintett szervezetek hogyan élték meg az audit követelményeknek való megfelelést az adott programidőszakban. Lássuk az eredményeket. Az egyik aspektus, amelyet vizsgáltunk, hogy ki vesz részt az auditban. Főleg azért vizsgáltuk ezt, mert szerettük volna jobban látni a gyakorlati alkalmazását az üzenet single audit approachnak, tehát annak a törekvésnek, hogy a párhuzamoságokat elkerüljük az audit vizsgálatok során. Meglehetősen pozitív volt a feedback, a fő audit hatóságok az operatív programok vizsgálatában, főleg kormányzati szinten működtek, illetve az EU intézményi auditorok is pozitívan nyilatkoztak a e kérdésről, meg az úgynevezett arányossági elv érvényesüléséről is, mert a jelenleg a keret annak 73-as cikke vezeti be ezt az új aspektust, már lehetővé teszi az Európai Uniós auditoroknak, hogy éves alapon hasznosítsák az operatív program auditjárt felelős hatóságok véleményét is. Aztán megnéztük az Európai Szembevőszék audit gyakorlatát is, meg a tagállamok legfelsőbb vizsgálati szerveinek működését, állami szinten is, meg sok esetben regionális vagy ö, ö, szinten is. Nagyon sok, több koordináció folyik a, a hatóságok között, hogy a párhuzamos munkát elkerüljék, például az Európai Bizottság tekintetében van egy működik koordináció. Hogy egy gyakorlati példával mutassam be, Spanyolország esetben például a spanyol audithatóság úgy jelezte, hogy nagyon tetszik nekik, hogy nagyon elégedettek a koordináció mikéntjével. A bizottság jól koordinál szerintük. Ugyanakkor, amikor a spanyol auditorok is jelzik a bizottságnak, hogy mit vizsgálnak, hogy ne kétszer vizsgáljanak. Az audit hatóság eredményeit nézve, hogy egy példát mutassak be, körül csak nem 90%-a pozitív volt a körkérdésre adott válaszoknak az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok közötti koordinációt illetően. 70% szóltak pozitívan a tagállam, meg az Európai Számvevőszék közötti koordináció pozitív voltáról. Azt persze hát tanulmányban rámutunk arra is, hogy van még javítani való. Korábban, tehát az audit ö, vizsgálatok során lehet zárójelentést cserélni a számbevőszék meg a bizottság között. Tehát a nyolc vizsgált tagállamban más és más ajánlásokat tudtunk megfogalmazni, ezeket a jelentésben fölül soroltuk. Nem tudom, kollégám néhány példával illusztrálná-e ezeket a konkrét esetekre vonatkozóan. Uh, uh, Külön uh, tanulmányok születtek, például Csehország központi részére vonatkozóan, és a az ellenőrzés szervezése úgy történik, hogy a kohéziós politikai program a vidékfejlesztés terén a második szint, tehát illetően történik az ellenőrzés, ezen ellenőrzési testület részéről. Ezek nem hatóságok, hanem intézmények. Landesrechnungshof vagy pedig nemzetek feletti, mint az európai ellenőrző hatóság. A programok és az intézmények ellenőrzésére szolgálnak, de itt átfedés probléma nem nagyon merül fel, vagy a hatékonyság hiánya sem. De a rendszert úgy tervezték meg, ahogy megtervezték, és nincs jogi mód arra, hogy koordinálni lehessen az auditási ellenőrzési hatóságok között, amelyek a helyszínen működtek. És azt is hallottuk, hogyha erősebb lenne a koordináció a különböző ellenőrzési hatóságok között, akkor a csalás, vagy a nem megfelelő audit nyilatkozatok esélye nagyobb lenne. Okay. The study also looked at the... A tanulmány az ellenőrzési megközelítést is megvizsgálta, vagyis mire összpontosítanak az ellenőrök a teljesítményre, vagy a megfelelőségre, vagy a pénzügyi kérdésekre, és úgy találtuk, hogy általában a megfelelőségre összpontosítanak, és ez a szabályozó, vagyis hogy a szabályozó, szabályozási követelményeknek megfelel az, amit támogatnak. a másik. Most jó-e az egyensúly a megfelelőség vonatkozásában volt az egyik kérdés, és látják a számadatokból, hogy a jelenlegi felállást erőteljesen támogatják az ellenőrző hatóságok. Az egyensúly megvan, és negyede a válaszolóknak úgy érezte, hogy a teljesítmény ellenőrzés legyen erőteljes elem. Ez most még nem történt meg. Néhány esetben láttuk, hogy a teljesítmény ellenőrzés első tapasztalatanál tartanak, például a hatékonyság és a hatás terén, de magát a hatásosságot és a fenntarthatóságot kevésbé vizsgálják. Ez volt a jellemző az operatív programokra, amelyeket megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy ezt tovább lehetne erősíteni. Vannak korlátozások, vagyis korlátok, és ez már a szabályozó keretben is benne vannak, ahogy a kollégám mondta, a jelenlegi keret a megfelelőségi auditálásra, ellenőrzésre összpontosít, és egy másik megjegyzést is tettek nekünk, különböző tagállamok mondták el, hogy még mindig nincs tapasztalat, nincs erőforrás arra, hogy több teljesítmény ellenőrzést végezzünk, mert még nincs meg erre a tapasztalat. Meg kellene nézni ennek a, ezért az eredményeket, a tágabb értelmű kihatást. Éppen ezért ezt létre kellene hozni. Néhány tagállamban a teljesítmény ellenőrzésnek már hagyományai vannak, például Dániában. Megfigyeltük, hogy ez meglehetősen hosszadalmas, és e, néha hát időbe kerül az, hogy ezt a tudást, ezeket az ismereteket felépítsék. A teljesítmény ellenőrzés lehet-e alap a pénzügyi korrekcióra? Mert ez alapja lehet a döntéshozatalnak például a pénzalapok visszaszerzését illetően. Nem tudom, hogy a kollégának van-e megjegyzése a megközelítésről. Specifically North Westphalia as, as regards performance audit. Um... Ami a teljesítmény értékelést uh, illeti ellenőrzést, a hatékonyságot és a hatást is vizsgálták, de kisebb mértékben. Megvizsgáltuk, hogy milyen mutatókat használnak, vagyis az mutatóknak mi a céljuk, és a beavatkozásnak mi a célja. Ezt elérték de messzebbre nem mentek, nem nézték meg a teljesítményt és az outcome, az output és a hatás közötti kölcsönhatásokat. Inkább csak azt nézték, hogy a rendszer milyen mutatókat alkalmaz, a célokat elérik-e. Egy kicsit több hangsúlyt kellene a fenntarthatóságra helyezni, hiszen ez az ellenőrző hatóságok fő feladata is, vagyis az intézményes rendszer vizsgálata. Ez a rendszer létezik-e, jól működik-e, hiszen ennek hatása van a fenntarthatóságra és a jövőbeli beavatkozásokra. Úgyhogy ez egy kicsit hiányos volt itt a tanulmány szerzői részéről. Történt egy áttekintés a ellenőrzési erőfeszítésről, és arról, hogy a strukturális alapoknak milyen hányadát ellenőrzik az ellenőrök. A lényeg itt az, hogy jelentősen emelkedtek a megvizsgált kiadások, megnézzük az első strukturális alap éveket. Itt láthatják az összehasonlítást a 2000-2006 közötti időszakról, amikor 5%-ra terjedt ki az ellenőrzés, majd az egyéni esetanulmányokból azt tudtuk meg, hogy most kb. 30-31 százalékot ellenőrzik az Egyesült Királyságban és Franciaországban, de vannak más esetek, ahol 50, sőt 60 százalékát ellenőrzik. Spanyolországban a vidékfejlesztés ilyen, és Görögországban is ilyen mértékben történik ellenőrzés a vidék fejlesztési alapok esetén. A másik az alkalmazott módszerek, mintavétel, megállapítása az ellenőrzés számára szintén ebben a keretben történik. A másik jelentős költségek, költségeket emész fel az ellenőrzés, ezt egy közelmúltban készült tanulmány, Európai Bizottsági Tanulmány eredményeit mutatja. 12 milliárd euróról van szó, a vidékfejlesztési alap és a kohéziós alap kezelés terén, és 1 milliárd eurót, 8%-át az összes administratív költségeknek teszi ki az ellenőrzés a kohéziós alapok alatt keretében. Itt nézzük a különböző programokat, a teljes kiadásoknak hány, menny, mekkora részét alkalmazzák az auditálásra. Itt a kép igen változatos. Hollandiában 12 ezer euró, 1 millió euró esőre rész az ellenőrzési költség, Egyesült Királyságban 17 ezer, Eszfáliában csak 1300. A számadatokkal kapcsolatosan szeretünk volna több feedbacket kapni, ezek esetén az empirikus alapokat illetően az ellenőrzési munkálatok csak az elmúlt években kezdődtek, és az eredmények megismerése is akkor kezdődött, úgyhogy 2007-2009 közötti időszakban a vestések meglehetősen szerények. Ez felveti a kérdést, hogy jogos-e ez a munka és ez a hagyományos módszer itt általában azt mutatja, hogy az eredmény a pénzügyi korrekció. Ha megnézzük az éves jelentést, és az összehasonlításokat a vidékfejlesztési alapkohéziós alap esetén, akkor azt látjuk, hogy 0,6 milliárd eurós pénzügyi korrekció volt. 0,6 milliárd per évente 2000 és 2010 között. Ezt össze lehet hasonlítani a 0,15 milliárd per éves ellenőrzési költséggel. Nem csak az alapokat hasonlítják össze, de hogy jó konklúziókat vonjunk le, a kvalitatív előnyöket is meg kell vizsgálni egy-egy ellenőrzés esetén az auditálási hatóságok mennyire érdeklődnek az ellenőrzés iránt, egy másik elem, de Lengyelország esetében találtunk adatokat, ott a minőségi előnyökre helyeztek hangsúlyt a strukturális alapok auditálása esetében. Az ellenőrzések úgy azt mutatták ki, hogy bizonyos dolgokat lehetne hatékonyabban is végezni, az ajánlásokat elfogadták, és így a program megvalósítása kielégítőbb. Now I seem, uh, there seems to be a problem with the uh, map. Úgy tűnik, hogy itt valami gond van az előadásommal. think we continue without these slides. Most a diák nélkül folytatom. Egy kis türelmet, amíg megtalálom a folytatást. Okay, there are just two slides left, so it's not a, it's not a problem. Um, Már csak két. Ja. Jó lenne megtalálni a következő grafikont. Right. That, okay. That is the last one. Don't worry. Okay. So, um, well, there should actually be two more slides, so I'll... Még két diának kellene lennie. Most a grafikon nélkül mondom ezt el, de benne van az anyagokban. Feedbacket kértünk az ellenőrző hatóságoktól. Van-e megfelelő egyensúly a haszon költség vonatkozásában, az ellenőrzések során, és a túlnyomó többség úgy gondolja, hogy 85%-ban úgy gondolják, hogy megfelelő ez, de lehetne még javítani. 12%-a a válaszadóknak azt mondja, hogy még dolgozni kell azon, hogy az ellenőrzési megközelítést javítsuk. Záró szavaim, ajánlások erőteljesen kidomborodott a vitából, hogy az egyszerűsítésre nagy szükség lenne. Mint tudják, tanulmányt végeznek most, az egyszerűsítési intézkedéseket vizsgálják. Sok ellenőr elmondta, hogy a jogosultsági kérdésekkel kapcsolatosan fedeznek fel hibákat az átfogó szabályozói keret miatt. A hangsúlyt arra kellene helyezni, hogy tovább egyszerűsítsünk, de forradalmat nem kell bevezetni, vagy kirobbantani. Meg kell nézni, hogy hol lehetne kicsit javítani a munkát, nagyobb legyen a bizalom az Európai Bizottság és a tagállamok között, és így a szauditálási vagy ellenőrzési hozzá hozzáállást lépésről lépésre kell javítani. Egy, az egyszeri vagy egységes ellenőrzési megközelítést kell tovább fejleszteni, ne legyenek átfedések a bizottság részéről, és hagyatkozanak az ellenőrző hatóságok munkájára. Továbbá az ellenőrzés kapcsolódjon a programok méretéhez, koncentráljon a nagyobb programokra, és hasonlóképpen kapcsolódjon ez jobban egy-egy operatív program teljesítményéhez. Ha van egy több éves operatív program, amelyről mindig pozitív volt az ellenőrzési vélemény, nem volt probléma, akkor lehet a figyelmet tovább csökkenteni ezen program esetében, és másra koncentrálni támogatták, ez az utolsó ajánlásunk, támogatták azt, hogy a teljesítmény ellenőrzést tovább fejlesszük. Sok tagállamot ez érdekel, és valószínűleg ezt tovább lehet vinni. No. The last two really seem... Az utolsó diák eltűntek. Köszönöm. Ja, hier ben ik weer. Mag weer voorzitter. Köszönöm. Hát akkor én is, ismét elnök vagyok. Elnézést kérek mindenkitől. Nem tudtam ideérni a legutolsó előadás elejére. Kérdezem a kollégákat, van-e megjegyzésük, mert nem csak az elnök tűnt el, hanem a titkárság is. Geyer úr, és utána Haci Marka kiszúr. Köszönöm, elnök úr. Minden működik tehát. Két bevezető utalással élnék, amely a szakbizottság munkáját érinti. Az első, hogy arra kell törekedjünk, hogy és elgondolkozzunk felől, hogy a világosabb feladat meghatározást hogyan tudjuk elérni a tanulmányok révén. Nagyon sok gondolat merül fel ilyen tanulmányok kapcsán, ez helyén való is, ám sokszor több az ötlet, mint a kapacitás, mint, és, és aztán, mert ugye sokan sok mindent szeretnének, ám igyekszünk az egymáshoz hasonló kérdéseket egy kalap alá venni, ugyanakkor ez meg nem tesz jót a tanulmányok minőségének. Tehát a szakértőink életét egyszerűbbé tehetnénk, ha felállítanánk egy olyan mechanizmust, melyek révén nagyon világos feladat meghatározást tudnánk azt, az asztalra tenni. Két kérdéscsoportot sikerült összeállítani a tanulmány olvastán talán, hogyha két feladatot éltünk volna meg egy helyet, akkor világosabb lett volna az eredmény. Az, ebben a körben nagyon sokat vitatkoztunk az Európai Számbevőszék hatásvizsgálatairól. Ha összevetjük azokat a Blomer-Zanz jelentés foglaltakkal arról, hogy ott helyben voltak éppen mit is lehet mérni, hát akkor ezt a vitát el kéne napolnunk szerintem, mert először is nem áll fenn az a szabályzási háttér, meg az a szerződéses jogalap, amely révén ezzel végezhető volna, a tagállamoktól kell elvárni ezt, lehet bátorítani őket ez irányban, akár közösen gondolkozva, ezek további menetéről az európai számbevőszék kapcsolatban tudom, hogy nagyon sok gondolat lebeg a levegőben, ám jelen pillanatban más területekre kell koncentrálnunk erőfeszítéseinket, mert a teljesítmény auditok jogi alapok nélkül, meg, meg összevethető paraméterek nélkül, meg anélkül, hogy ténylegesen széles körű készség mutatkozna a stakeholderek részéről ezek alkalmazására. Nos, mindezek hiányában ez egy, egy elméleti gondolat csak. amire persze lehet meggondolkozni nagyon precíz módon a továbbiakban. Rám nagy hatással volt az, hogy milyen, milyen széttartóak a költségek. Blumer úr utalt arra, hogy, hogy nem bizonyosak az okok, tehát nem világosak azok az okok, amelyek e különbségeket okozzák a költségekben, ám ha azt látjuk, hogy tízszeres a különbség helyben az egyes költségnemek között, akkor valaki, vagy valaki nagyon rosszul csinál valamit, vagy a másik nagyon-nagyon jól csinálja ugyanazt. Ha azt látjuk, hogy újra szembe kell nézzünk azzal, hogy a helyben működő partnerek panaszkodnak arról, hogy túlzott a szabályozás, akkor feltettem a kérdés, hogy voltak éppen ők mit szeretnének, mi, mi volna a teendő ennek a, a tehernek a kögyítésére, és mely költségek mely költségek erednek a jelenlegi szabályozásból. Tehát egy-egy Európai nő szabályozásra ráterhelt tagállami szabályozás mennyi költséget felelős. Németországból ismerős a példa, hogy az, az Európai nő szabályozást ö, ö, olyan mélyen értelmezik, hogy még nagyobb terheket ró a végrehajtókra, mint, mint eredetileg a jogalkotó szám gondolta volna. Ugyanakkor, hogy ez a költség vajon olyan jelentős pontossági előnyt hozzá, amely megéri ezt a költséget, úgymond, hogy pedig az elviselhető pontatlanság ö, jobban megérné, mint hogyha rendkívül precizitásért hatalmas költségárat kelljen fizetni. Különösen, hogyha a költség egy helyen merül fel, a költségből származó haszon meg a másik helyen. Hát ebből azért tanultunk valamit. Az, hogy további egyszerűsítés forradalmi változások nélkül, Blumeyer úr mondotta, hát azért ez engem kérdés feltevésekre ösztönöz, megnyílik az a kérdés, hogy vajon egy, egy egyszerűsítés ugye a, a, a, az érintettek szemében ugye észszerű lehet, és másik kérdés, hogy hol kezdődik a forradalom, mikor beszélünk forradalmi változásokról. Ezt talán pontosabban le lehetne írni. Köszönöm, csoportosítom a kérdéseket, egymástán többet, és aztán majd lehet válaszolni, Hacimakakis úr, aztán Greszla asszony. Csatlakozom Gérő véleményéhez az észszerűsítés kapcsán, amelyre utaltak. Vannak erre okok, ám akkor összefoglalható az is, hogy miért nem észszerűsítenek. A parlament követelése, a regionális szakbizottság követelése, hogy minden alapra vonatkozó egységes szabályokat vezessenek be. Ennek hiányában milyen költségeket hát okoz ez? Mert döbbenetes a költségben látható különbség a széttartás. Vajon az egységesítés a szabályoknak egységes költségeket hozna is -e, hozná -e? Ami a teljesítmény auditokat illeti, ez a második kérdésem, a Európai Bizottság legutóbbi mentesítési jelentésében világosan rámutattak, hogy a Lisszaboni szerződés az Európai Bizottság szempontjából felveti a, annak a, e, azt a feladatot, hogy teljesítményadatokat végezzen. Évente vita folyik a szemvőszékkel erről a kérdésről. Azonban egy újabb lépés. Vannak a konkrét javaslataik arról, hogy egy ilyen teljesítményvizsgálatot hogyan lehetne végrehajtani? Vannak a konkrét példák erre? A bizottság részéről úgy tűnik, ez, ilyen még nincs ilyen tapasztalat. Tehát hogyan milyen kritériumok alapján lehetne ezt a teljesítményvizsgálati feladatot ellátni majd. Köszönöm, hogy az elnök Reszle asszony. Köszönöm. Néhány értelmezési gondom van, talán mert hogy túl sok téma került egy kalapa alá. A, tehát a jelentéstevők kellene, hogy a tanulmányt kézben tartsa, aki megrendeli, annak kellene talán orientálnia is a, a vélemény, illetve a tanulmány írását. Tehát nekem is gondolom van, ezzel nem világos teljesen, hogy mit akartunk itt egyáltalán kimutattatni a tanulmányjal. Blomer úr néhány mondatban utalt arra, hogy melyik irányban kellene tovább dolgoznunk. Aztán engem is meglepető az elnökségi költségek mennyire széttartóak. Az Európai Bizottság tanulmányát idézte, erre a tanulmányra nagyon sok más számadat is alapoz. Ez a tanulmány ugyanakkor nyilvánvalóan a legkisebb költség adatokkal számol, az összes többi tanulmány magasabb vizsgálati költségeket idéz. Felmerült a kérdés, hogy éppen mit is tudunk az elnőzsi költségekről, azok konkrét mértékéről. Hatalmasak a különbségek az egyes tanulmányokban tehát ezekről. Tehát milyen alapokra támaszkodhatunk az elnőzsi költségek értékelésekor? Ez van a kérdésem lényege. Köszönöm. Minister Stavrakakis? Stavrakakis úr. Köszönöm, elnök úr. Egy-két felvetéshez én is hozzáfűznék néhány megjegyzést a készülő tanulmány kapcsán. Az egyik tanulság, amit levonhatunk, az a következő. Ezen a területen az erőfeszítés, az adatgyűjtésre irányuló erőfeszítés oda vezetett, hogy magának ennek a gyakorlatnak a költsége növekedett. Ezt több érintettől hallottuk, akik kohéziós, strukturális alapokat használtak fel. Világos, hogy nem szeretnénk a munkát egyre inkább ráterhelni azokra, akiknél ezeket a vizsgálatokat végre kell hajtani. Itt arról van szó, hogy a megfelelő egyensúlyt megteremtsük az európai adófizetők képviseletében. Ne kerüljön többen, ne legyen túl sok túl nagy teher ez a sok vizsgálat. Több különböző tagállam tapasztalatai alapján is kiderült, hogy a strukturális alapok, kohéziós alapok rendeletei nagyon összetettek. És ez a bonyolult szabályozás a, oda vezet, hogy a rendszerben visszaélésekre van lehetőség, illetve nagyon sok a nehézség. Vannak itt érdekes információk, amelyek a tanulmányból kiderülnek, és ezek segítenek szerintem abban, hogy a jó irányban lépjünk. Most vizsgáljuk azt, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet az audit mechanizmusok kapcsán, amelyek például a kohéziós alapra vonatkoznak. Ez a lényeg. Van-e még valaki, kérdezi az elnök úr? Ha nincs, akkor visszadom a szakértőnek a szót, hogy válaszolhasson. Köszönöm. In general on... Először általánosságban néhány szót hadd szóljak azokról a tanulmányokról, amelyeket készítünk. Nem ez az első alkalom, hogy ide eljöttünk. Mindig aggaszt minket, amikor hivatkozás, látjuk, hogy mennyi ö, hivatkozás utal a mi munkánkra, nagyon sokszor túl általánosak ezek, nem teljesen egymáshoz tartozó kérdéseket gyűjtenek össze, és így tovább. Hát ezeket aztán kezelni elég nehézkes, hiszen az időnk és az erőforrásaink szűkösek. Én általában azt szoktam javasolni, illetve hát a csapat azt szokta javasolni, hogy próbáljunk összpontosítani bizonyos részletekre. Talán hasznosabb lenne, hogyha a tanulmányokat készítő csapat többször összeülne, hogy a fókusz mindig helyes legyen, tehát a célunk, amire összpontosítunk, az megfelelő legyen. Az egyszerűsítési intézkedésekről is készítünk egy tanulmányt, és itt javasoltuk, hogy legyen egy ülés, legyen egy találkozó, ahol részletesen megvizsgáljuk, hogy pontosan mi is a célunk. Mit próbálunk tehát elérni? azt, hogy legalább ízelítőt kapja mindenki abból, hogy most hogy is működnek az auditorok az egyes tagállamokban. És ez talán hasznos lehet önöknek. Konkrét példákat kívántunk megkeresni a konkrét operatív programokig. Tehát, hogy a, tényleg az első kézből a végrehajtást tapasztaljuk meg, az egyes operatív programokból hozzunk példákat. Ami pedig a költségeket illeti. Ezzel mi is sokat küzdöttünk, elsőre még ellentmondásosnak is tűnhet a dolog. Tehát mondjuk volt egy olyan program, ahol az audit kosztok, az audit költségek nem voltak akkorák, mint amit a bizottság megbecsült, tehát a millió, egy millió eurós kiadásra vetítve. Ugyanakkor azonban meg lehet, meglepő volt az is, hogy a költségek, illetve a kiadások nagyon nagy részét lefették. Hát nem tudom, hogy nagy, ennyire hatékonyak ezek az auditorok itt, hát nagyon érdekes, meglepő volt. A másik tanulmány, a bizottsági tanulmány kiváló, sok aspektust megnéz, azonban elismeri, hogy talán egy picit korai ez, ami az auditot illeti, hiszen amikor megnézték a programmenedzsment költségeit, még nem volt magáról a menedzsmentről sok tapasztalat. Az előkészítésről azonban ugye akkor, még, akkor volt, de a végleges auditról nem volt annyi gyakorlati tapasztalat, mert ezt akkor lehet elvégezni, amikor a költségeket már amikor a költségek már felmerültek, csak akkor lehet az auditot végrehajtani, és akkor lehet validálni ezeket. Ami a validálást illeti, mi a 7-8 esettanulmányból tudunk adatokat szolgáltatni önöknek, ahol egyáltalán vannak adatok. Van, ahol nincs is ilyen. Spanyolországban például nincsenek is adatok, ott találkoztunk kormány szinten az audíthatósággal, de gyakorlatilag sok információt kaptunk, de a költségekről nulla információt kaptunk, és ez nagyon sok tagállamban szerintem hasonló lesz. Voltak olyan tagállamok, amelyek igyekeztek, és nagyon átfogó tanulmányokat készítettek, például a hollandok különböző módszereket alkalmaztak a költségek mérésére, és különböző eredmények is születtek. Például attól függően, hogy milyen módszert alkalmaz az ember, 12 ezer, vagy akár 30 ezer eurós költség is lehet az 1 millió eurónyi auditált összeghez képest, vagy erre vetítve. Tehát nem lehet ennyire fixen rögzített alapra meghatározni a költségeket, már az audit költségeit. És még valami, de hát ezt a józanész is mondatja velünk, hogy egy auditor költség, hogy egy órás audit díja teljesen más az egyik tagállamban, mint a másikban. Gondolom Finnországban az audit költségek sokkal magasabbak, mint más déli tagállamokban, vagy esetleg az egyes új tagállamokban. Hát ezt is figyelembe kell venni talán a Rajna-Veszfália, Észak-Rajna-Veszfáliáról, ugye itt szó volt az előbb. Tisztázzuk ezt a problémát, hogy ezekkel a költségekkel itt mi volt a helyzet. Miért volt ennyire a, a variáció ennyire erős? A mintavétel ö, különböző. Ezen a területen az egység, ö, az úgynevezett unit, tehát az egy egységre vonatkozó mintavételt alkalmazzák, és ez azt jelenti, hogy nagyon nagy összegű beavatkozásokkal foglalkoznak, a kisebbekkel pedig nem. És itt a, a méret hatása megtapasztalható. Mondjuk egy kockázati tőke alapban ugye rengeteg pénz van, hogyha itt elvégzünk egy auditot, akkor az egy egységre jutó audit költség nyilván sokkal alacsonyabb lesz, hiszen egy hatalmas pénzösszegről van szó, ahol az auditot egyszer elvégzik. Tehát nagy projekt esetében az audit költségek, az egy egységre első audit költségek kicsik lesznek. Az átlag költség tehát nagyon alacsony lesz, viszont ez az eltérés az abból is eredhet, hogy másfajta értelmesképpen értelmezik az adatokat, és így tovább, de szerintem a különböző mintavételi módszerek nagyban befolyásolják ezeket a különbségeket a költségek között. Egy másik felvetés elhangzott, Mi mindig figyelemmel kísérjük azt, hogy milyen eszmecsere zajlik a tagállamok között, a bizottság és a tagállamok között az új keretekről. Ugye most várjuk az új kereteket, az új, legalábbis a új rendeletekre vonatkozó javaslatokat. A mi benyomásunk az az, ugye a menedzsment hatóságokkal tárgyalunk a saját hazánkban, de máshonnan is, illetve sok mindent olvasunk erről, tehát azt tapasztaltuk, hogy támogatja mindenki az egyszerűsítést, a racionalizálást, és így tovább, de annak nem örülnek, hogy ezt az egész rendszert megszüntetjük, és egy teljesen másikat vezetjük be, vezessünk be. Hát az audit hatóságok fogják ezt megszenvedni, hiszen akkor sokkal több munkájuk lenne. A nagyon bonyolult jogszabályi keretek megnehezítik a az audíthatóságok munkáját. De hogyha valaki új rendszereket vezet be, nyilván rengeteg energiát és időt fektet ebbe bele. A legtöbb hatóság, amelyel tárgyaltunk, elmondta, hogy már a most működtetett rendszerek felállításába is rengeteg energiát és időt fektettek be, és kérik, hogy ne vezessünk be egy teljesen új rendszert, mert akkor megint meg kell tanulni az új folyamatokat, hozzá kell szokni, tehát akár egy év is eltelhet, nem mondom, hogy elpazarolt idő az az egy év, de egy év is eltelhet az, azzal, hogy értelmezik az új szabályokat, működtetik az új rendszert. Tehát a fokozatos változás, a fokozatos egyszerűsítés egy olyan gondolat, amelyet mindenütt támogatnak, valóban komolyan támogatnak, az intézkedések egyszerűsítését is nagyon sokan támogatják. Például az egyszerűsített költségopciók, amelyek most már léteznek, és így tovább, de egy teljesen új rendszert nem támogatnának. Aztán kaptunk egy kérdést az audit megközelítés racionalizálásáról is. Itt el kell mondjam, ugye megkérdezték, hogy ha valaki elkészíti a mintáját, az audit hatóság elkészíti a mintáját, akkor miért nem nézi meg, hogy más hatóságok magasabb, alacsonyabb szinteken mit auditáltak, hogyan végezték a munkájukat, akkor miért nem igazítják ehhez hozzá? Hát azért, mert a függetlenség ezt nem teszi lehetővé. Minden audit hatóságnak függetlennek kell lennie, természetesen általános útmutatást levonhatnak maguknak általános következtetéseket ebből, de nem változtathatják meg a saját mintavételei módszereiket azért, hogy másokhoz igazodjanak, mert akkor a függetlenségük kérdőjeleződne meg. Stavrakakis kolléga ö, azt hiszem nagyon helyesen mondta, hogy a, a jó egyensúlyt, a megfelelő egyensúlyt kell itt megtalálni. Különösképpen, ami azokat a programokat illeti, amelyek amúgy is jól működnek tehát elérhetünk, mondjuk elérkezhetünk egy olyan pontig, hogy hát most már több éve jól működnek, akkor megérdemlik a bizalmat. Nem kell talán ugyanakkor a figyelmet fordítani rájuk, mint a múltban. És ha jól értem, ez a fajta megközelítés már úgyis megvan, de még talán továbbfejleszthető. Az Európai Bizottság, ha jól tudom, akkor itt van a teremben, tehát még ők is elmondhatják a véleményüket ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet arányosan végezni ezt a munkát. Elnök, jó. Kérdezem, hogy megválaszolja-e ez a képviselő kérdéseit, az előadóit is. Igen, nagyszerű, tehát akkor a szakértőnk megválaszolta a kérdéseket. Akkor ezt lezárhatjuk, ha meghallgattuk a bizottságot. Elnézést kérek, mondja az elnök úr, elnézést. Alle kans om jullie inbreng te doen nu. Köszönöm szépen. Ami a bizottságot illeti, szeretnénk néhány gondolatot ismertetni a tanulmány elolvasása után. Nagyon érdekes volt ez számunkra. Látjuk, hogy a konzulensek nagyon sok érdekelt féle konzultáltak a tagállamokban, Minket nem kérdeztek meg, egy kicsit ezt sajnáljuk, de éppen ezért jó, hogy itt vagyunk ma, és elmondhatjuk a véleményünket. Érdekes megnézni a konklúziókat. Azt is látjuk, hogy ez tükrözi, hogy minőségileg, mennyiségileg az elmúlt időszakban előre lépés történt, az ellenőrzés költsége növekedett, de az eredmények is jobbak. Ami nekünk fontos az az, hogy költséghatékonyabb legyen az ellenőrzés, és 2010-re kaptuk meg először a arányokat, eredményeket, a tagállamoktól és a számvevőszéktől, és ez azt mutatja, hogy jobban lehet hagyatkozni az ellenőrző hatóságok eredményeire, munkájára. Szeretnék reagálni arra, amit a parlamenti képviselők mondtak, és amit a jelentésben látunk. A hatóságok, a tagállamok stabilabb, világosabb szabályozó keretet szeretnének, és hát a legegyszerűbb, ha semmilyen változás nem történik, de az egyszerűsítés mindenképpen jó, mert a költségek is egyszerűsödnek. Ezzel egyetértünk. Ami a hibákat illeti a kohéziós politikában, azt látjuk, hogy ez vagy a jogosultsággal kapcsolatos, például rossz kiválasztás, a közbeszerzés esetén, stb. Mind a tagállamok, mint a bizottság szeretné a programokat tovább egyszerűsíteni. A jogosultságot is tagállami szinten szabják meg, és azt ajánljuk a tagállamoknak, hogy ne legyenek túl komplikált jogosultsági szabályaik. Együtt dolgozunk a tagállamokkal, útmutatót adunk a korrigálás esetén is együttműködünk, mindenképpen megfelelő arányokat akarunk itt elérni, megfelelő egyensúlyt. A hiba rátáról szeretnék szólni. A kohéziós politika esetén volt magas a hibaarány, és a bizottság nem tudott túl sok erőfeszítést vagy erőforrás fordítani a teljesítmény auditásra, de ezt elkezdtük, és az ellenőrzési stratégiában az első lépéseket megtettük itt a regionális fejlesztés terén. Megnéztük a pénzügyi irányítást és új témákat is, amelyek a teljesítmény ellenőrzés tárgyát képezhetik. Ez az új szabályozói keretnek is része, néhány nap múlva fogja ezt a bizottság elfogadni. Vagyis egy év múlva már meg lesznek a tapasztalatok a mi oldalunkon azért, hogy a teljesítmény ellenőrzés terén tovább tudjunk lépni. Köszönöm szépen! Köszönöm a hasznos információkat, a záró szavakat. Szeretném kérdezni, hogy valaki reagálni kíván erre, nem? Akkor köszönöm, köszönöm a konzulenseknek a munkájukat. Biztos vagyok abban, hogy ez nagyon sokat segített nekünk. És most ezt eh, a napirendi pontot lezárjuk. Itt van a kilences napi rendünk még, mégpedig a Kunt küldöttség indítása Koszovóba és Macedónia volt Jugoszláv köztársaságba. Ezzel kapcsolatos összefoglalót kaptunk. Igen, intenzív volt ez a látogatás. Szerencsém volt nekem is részt venni a delegációval. Kicsit szokatlan volt, mert a frakciók közötti egyensúly nem volt igazán optimális, mert a néppárt és a liberálisok nem küldtek képviselőt a delegációba. Nagyon érdekes volt a látogatás, és időnként érdekes dolgok voltak, mert rossz határátkelő helyre keveredtünk, és a bizottság stábja kicsit pánikba esett, de végül aztán egy helyi buszra fel tudtunk szállni, és el tudtunk jutni a megfelelő helyre a Fájronban, Macedónia volt Jugoszláv köztársaságban. Nagyon sok információt nyújt ez a beszámoló, és azok, akik nem voltak ott, képet kapnak arról, hogy milyen munkát végeztünk ott a három napban. A munka döntő része Koszovóban zajlott, ahol majd a Fájromba ellátogattunk, ott egy kicsit más volt a munka, mert ott éppen most voltak a parlamenti választások, és most csak ügyvezető kormány működött, úgyhogy nehéz volt megtalálni a partnereket, akikkel tárgyalni kívántunk, kivel is beszéljünk. És a fájróban egy sor projektet meglátogattunk, tájékoztatást kaptunk a nagykövettől, a bizottság helyszínen lévő képviselőjétől. Így a jelentést körbeadtuk. 23 ajánlás szerepel ennek a végén. Van-e arra szükség, hogy mindegyiket áttekintsük? Gondolom, hogy mindenki el tudja ezt olvasni, és itt csak a lényegről szükséges beszámolni. Mi volt a konklúziónk? Igen jelentős hozzájárulás történt. Az EU nagyon is jelen van, az EU képviselői hozzájárulnak az ottani munkához, és a lényeg az, hogy a hatékonyság, a láthatóság erőteljes legyen, az emberek tudják, hogy mit végzünk ott, úgyhogy az ajánlások között ez is szerepel, a költségvetési ellenőrzést illetően is vannak erről információk információk. Ami pedig a folytatást illeti, nagyon sok munkát kell itt végezni. Még Olaf tanulmányt készített arról, hogy az előző rendszerrel mi történt, az EU-lex-szel kapcsolatosan mi történt. Itt úgy látok, hogy nem kiegyensúlyozott a személyzet a tisztviselők és a jogászok vonatkozásában mindenképpen összhangban kell, hogy legyenek a tisztviselők és az igazságügyi szakértők az EULEX-en belül, a jogászok, azután ott vannak a biztonsági kérdések. Azt tudtuk meg, hogy októberben, vagyis ebben a hónapban kérdéses, hogy folytatódik ez a munka, és lesz-e itt valamilyen változás. Koszovóban az igazságügyi rendszer, illetően itt korrupció tapasztalunk a közbeszerzések szerint, a tulajdonjogok hát illetően gondok vannak. Kucsi úrral az igazságügyi miniszterrel tárgyaltunk, végül is nagyon pozitív benyomásokat szereztünk mindannyian. A parlamenti partnerekkel, a koszovói parlamentbeli kollégákkal tárgyaltunk, az ottani Költségvetési és Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal elmondtuk aggodalmainkat, ők is elmondták, hogy milyen problémájuk vannak a kormányjal és a számbevőszékkel, bár valami más az otthoni számbevőszék elvezése. Egy-két területen lehet ajánlatot, ajánlást tenni arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják a helyzetüket megváltoztatni Pristinában is, több helyre látogattunk Pristinán kívül is, egészen az északi területekig felmentünk, mint Ravicáig, Ravicáig, ahol nagyon nehéz a helyzet. Sok lázadás van, megmozdulás, valamint van egy tájékoztató központ, Nagyon sok házat építettek, a romák számára is házakat építettek, és eh, régen igen egészségtelen eh, helyen laktak, egészségtelen lakásokban. Saját magunk láttuk mindezt, láttuk még kisebb léptékű projekteket is, és szerintem itt a legfontosabb dolog az, hogy vannak kisebb projektek, hatalmas változásokat nem hoztak, de a kedvezményezetek igen nagyra értékelik ezeket a projekteket. Ezek a projektek megváltoztatták a saját látjá, látásmódjukat is önmagukról mert ennek haszna volt, hiszen képző tanfolyamokra is elmehettek, és így megszerezték a szükséges készségeket. Fájromban megnéztük egy projektet Tetovóban, ahol egy rendőr állomást építenek éppen, rendőr parancsnokságot sűrűn lakott terület, valóban nagy erőfeszítések történtek. Azután látunk egy másik projektet, amelyet az előcsatlakozási segélyből hoztak létre, nők csoportja jött létre, és az ember kereskedelmet kívánják, főként a nőkkel való kereskedelmet megakadályozni, úgyhogy a segítséget ők is nagyon nagyra értékelték. Volt egy tájékoztató is, Peter Södönsen nagykövettel találkoztunk Skopjében, és az ő közvetlen segítségével, az asszisztensével megvizsgáltuk, hogy hol lehet javítani a koordináció területén. Infrastruktúrális projekt is folyamatban van, a strádaépítés a különböző testületek közötti koordinálás nehézkes helyi hatóságok részéről. Megpróbáltuk az összes információt az ajánlásokba belevenni. 23 ajánlást fogalmaztunk meg, ezt mindenkinek ajánlom. Szerintem ez segít majd bennünket a következő mentesítési eljárásban. Csak közelebb akarunk kerülni az eseményekhez. Ez mutatja, hogy az emberek tudnak valami hasznosat létrehozni. Egyébként a néppárt, az ADE, az EULEX-nek és a bizottságnak írásos kérdéseket kell, hogy beadjon, és el kell kerülni azt, hogy a 23 ajánlás csak papíron legyen meg. Cselekedni kell. Az előadó a mentesítés területén, amikor ez majd felmerül ebben az évben, szerintem mindenképpen ezeket a kérdéseket kell, hogy majd vizsgálja a jelentésében. Nem tudom, hogy aki szúr, vagy valaki más, aki jelen volt, szeretne-e hozzá fűzni valamit. Köszönöm, elnök úr olyan átfogó módon sikerült ábrázolni a helyzetet, hogy nincs mivel kiegészítenem ezt a képet. Köszönöm. Köszönöm. A további kérdés, vagy megjegyzés, az Európai Bizottság nem tudom, hogy olvasta a jelentést, gondolom igen. Van-e megjegyzésük, megfigyelésük? Felháborította önöket az, ami abban áll? a helyben dolgozó bizottsági tisztviselőkkel volt az együttműködésünk. Nagy, nagyon segítettek bennünket a, a, az ott dolgozó tisztviselő, bizottsági tisztviselők. Nagyra értékeljük a segítségüket. A bizottság részéről van hozzá szólás? Van időnk, úgyhogy nyugodtan. Eh, good afternoon. Eh. Jó napot mindenkinek, köszönöm elnök úr. a bővítési főigazgatóság a Koszovóban dolgozó tisztviselőit illetően ő is említette, hogy kiváló az együttműködés velük, meg a delegáció dolgozóival. Nos, a, a bizottság itteni csapata, meg a kapcsolattartó irodánk is osztja a szakbizottság a szakbizottság megjegyzését, a titkárság eljutotta hozzánk ezeket, tetszik nekünk a jelentés, technikai résztekről majd fogunk bizonyal tovább tárgyalni. Elnök, köszönöm. Ha nincs több hozzászólás, akkor ezt a napirendi pontot is zárhatjuk. És ez ezzel az ülést magát is zárjuk, de lesz még koordinált ülés, amit hatra terveztünk, délután hatra. Meg kérdem a frakciók tisztviselőit, hogy vannak hiányzó koordinátorok? Elérhetőek esetleg? Kérem, próbáljuk őket behívni, mert sok mindent meg kell tárgyaljunk. Tehát várjunk 5 percet, aki, be, aki jön, jön, és akkor elkezdjük a koordinátorok ülését.